Good afternoon, ladies. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! A Regi Szakbizottság mai ülését megnyitom. Remélem, hogy a kollégák is előbb-utóbb befutnak. Köszönöm mindenkinek, aki jelen van. Először is a napirend tervezet elfogadásával kezdenénk. Kettő megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Kettő változás lenne. Az első jó hír, a múlt héten a Koreperben a soros elnökség azt javasolta, hogy a tanácsi kompromisszumos javaslatot tegyen a természeti katasztrófák dossziéja kapcsán. A tárgyaló csapat informális konzultációja során azt jelezték, hogy a tagállamok számára e, elfogadható lenne ez a kompromisszum, e, tehát a regi tagok többségének véleményét képviselik a tárgyaló csapatban. Mi köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Nagyon jó lehetőség volt ez arra, hogy a tanácsnak időben jelezzük, hogy mi az álláspontunk, és ennek következtében a tanács hivatalosan is megküldte a kompromisszumos javaslatot a soros elnökség nagykövetének aláírásával, ahogy az formálisan megszokott. A titkárság múlt hét szerdán, május 24-én mindannyiuknak megküldte ezt, így tehát mindenki mindent tud. A napirendben második napirendi pontként ezen dossziékra kapcsolatos szavazást mindenképpen be kell vennünk. Tehát még a nyári szünet előtt ezt mindenképpen véglegesíteni kell. Tehát egy második szavazást is fölvennék a napirendre, hogy ez mindenki szemre elfogadható. Nisztelrooy úr, van hozzáfűzni valója? Természetesen igen. Köszönöm. Én is köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben, hogy ideig eljuthattunk. De a két világot ön kötött esze a felelősség, a társadalmi és a szolidaritás maximum 5%-kal beszélünk, tehát e, e, ennél több pénzt nem lehet elvenni. Ez nagyon fontos, csodálatos, hogy ezt a kompromisszumot sikerült kiharcolnunk. Az világos, hogy e, ha van egy határozott álláspontunk, akkor könnyebb valamit kifacsarni a tanácsból. Köszönöm mindenkinek, még egyszer gratulálok és szavazzunk. Elnök, Köszönjük Van Nisztelrooy úrnak. Szerintem is egy nagyon jó kompromisszumot sikerült elérnünk végre valahára, hiszen félúton találkoztak a harcálláspontok, az elejétől fogva 100%-os társadalmi beszéltünk, ma 5%-os plafonnal. A tanács 90%-os társadalmi beszélt mindenféle plafon nélkül mindkét fél engedett egy kicsit, és így végre sikerült megkötni ezt a kompromisszumot, ami nem az eredeti bizottsági javaslat teljesen, de a társjogalkotók számára ez így mindenképpen eh, elfogadható, és eh, így gyorsabban tudunk előrelépni, és például így a azon olasz régiókat, ahol a földrengés óriási károkat okozott, egyből tudja majd támogatni az Európai Bizottság. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a folyamon, remélem, hogy sikerül majd összavaznunk. Ez volt az első bejelenteni való, A második változása napirendben, ez a rossz hír, lett volna egy szakértőnk, aki az utolsó programozási időszak lezárása kapcsán a, a tematikus főosztály megbízásából készített tanulmányt holnap reggel nem tud itt lenni, a British Airways minden járatát terülték, így Martin Ferry járatát is semmiféle más közlekedési módot nem talál, ezért nem tudja eh, ezt a programozás időszakazásának tanulságai című tanulmányt megadni, hogy az Európai Bizottság szakértője jelen tud lenni, úgyhogy ha nem bánják, nincs elemetésük, akkor ezt napirenden tudjuk tartani, és az Európai Bizottság eh, szakértőivel azért ezt eszmecserét tudunk folytatni, ha ez mindenki számára elfogadható. Van Nisztelre a document Or... Van erről egy dokumentumunk? Yes, we have executive summary. Igen, a dokumentációban, a dossziéban megtalálja a vezetői összefoglalót. I would prefer because... Én eh, mivel előbb-utóbb a szakértő be tudná mutatni a tanulmányt, én eh, jobban örülnék, hogyha itt lenne a szakértő, előbb-utóbb úgyis eljön. Eh, minek ezt két részre osztani, csak az Európai Bizottsággal beszélni, hiszen a szakértő, illetve a, a, az egyetemi tudós emberek jelenlétében van igazán értelme, mindenkivel együtt, később, ha kell. Von úr, egy rövid kérdésem lenne. A jövőben majd egy későbbi ülésre meghívjuk a szakértőket? Igen, persze, amint lehet, meghívjuk őket. Nincsenek semmi akadálya. What is your opinion? Na, mit gondolnak, kedves kollégák? Mikrofonon kívül, Fannister úr. Okay, it seems, it seems enough reasonable if we can invite the experts for the another. Jó, akkor egy következő alkalommal fogjuk meghívni az szakértőket, elhalasztjuk ezt a következő ülésre. Például mindenki számára elfogadható ez? Jó, akkor ezekkel a változásokkal el tudjuk fogadni a napi rendet? Igen, köszönöm szépen, semmi egyéb bejelenteni valóm nincs, tehát az elnök közleményi körében nincs sok mondani valóm. Talán Omázsi úr nincs ma jelen, úgyhogy ő majd holnap számol be a küldöttség munkájáról. Az Azori szigetek kapcsán, akkor nincs más hátra, mint előre a hármas első érdemi napirendi ponttal kezdjük. Az Európai Unió 2019 es pénzügyi évre az általános költségvetése. Siegfried Muresent, ha jól ejtem a nevét, aki az 2018-as költségvetés általános előadója. Ő a felelős a bizottsági szakasznak, amely kb. 95%-át adja a teljes költségvetésnek. Muresen úr a szak illetékes szakbizottságokkal szorosan együttműködni kíván. A REGI értelemszerűen a kohéziós politikáért felelős, ami kb. egy harmadát adja az Európai Bizottság költségvetésének, tehát óriási teher nyomja vállunkat, amit nem veszünk félvárral. Az első eszmecsere kerül most sor. A költségvetés tervezetről egyébként a bizottsággal holnap fogunk beszélni, úgyhogy kicsit előre szaladtunk, de azért meghallgatjuk Muresán úrat, parancsoljon öné a szó. President, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, mindenkit köszöntök délután. Nos, valóban a, abban a költségvetési szakaszban járunk, amelyben már elfogadtuk a következő év költségvetési iránymutatással kapcsolatos jelentést márciusban a parlament plenáris ülésszakán, és ez egy olyan jelentés volt, amelyben a politikai prioritásokat rögzítettük a jövő év kontextusában. Ezt a jelentést én állítottam össze, és nagy többség fogadta el ezt a jelentést a plenárison és politikai prioritásnak számít elméletileg ez a jövő évben. Most az történik, hogy valamennyi parlamenti szakbizottságba ellátogatok, hogy megvitassuk ezt a kollégákkal, általánosságban felrajzoljam mindenkinek azt, hogy a legfontosabb fókusz területeink hol helyezkednének el elképzeléseim szerint jövőre, de elsősorban az önök véleményét szeretném majd meghallgatni, hogy önök szerint mik a prioritások, melyek a legfontosabb területek, és az elnök asszony igaza van, valóban vannak konkrét elképzelések már ebben a szakbizottságban, ezeket szívesen meghallgatom, az idei együttműködésünket szeretném megkezdeni, és még a holnapi bizottság által bemutatott költségvetés tervezet előtt szeretném megmutatni, meghallgatni az önök véleményét már ma délután, ezért is jöttem el. Nagyon fontos ez a párbeszéd, hiszen számomra is fontos ez általános előadóként a bizottsági tárgyalásokat és a tanácsa való tárgyalásokat megelőzően. Nagyon fontos, hogy én is képben legyek, hogy önök mit gondolnak, hol legyenek a prioritásaink, különösen az önök kompetencia területén. Vagyis két dolog történik most, mint említettem. Az egyik az, hogy az, eb, ezen a héten minden parlamenti szakbizottsághoz ellátogatok, a második dolog pedig holnap az Európai Bizottság bemutatja a jövő évi költségvetés tervezetét, mi az iránymutatásokat és a politikai prioritásokat fogadtuk el, holnap a költségvetés tervezetet a bizottság bemutatja, és természetesen a parlamenttel a parlamentben állásfoglalunk ezzel kapcsolatban, és önök is tudják, hogy ősszel elkezdődnek a tárgyalások, az egyeztető tárgyalások, és fontos a parlament konkrét véleményeinek a, a jelentésbe való összefoglása, amit ezután fogok elkészíteni. A költségvetés kapcsán több prioritás is rögzítettem, két területet rögzítettem, mint önök is tudják, az egyik a növekedés és a munkahelyteremtés, a másik pedig a bizottság és a védelem a polgárok biztonsága, és ezt azt gondolom, hogy ez az a két terület, amely az elvárásoknak megfelel, a polgárok ezt várják el ma az Európai Uniótól, a munkahelyteremtés és a biztonság. Mi a helyzet a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel? Nos, annak érdekében, hogy a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés biztosíthatjuk, nagyon fontos, hogy versenyképesek legyünk, erős legyen a gazdaságok, fontos, hogy a magánszektort erősítsük és a KKV-kat, hiszen így történik elsősorban a munkahelyek teremtődése, vagyis nagyon fontos az infrastruktúra, és ez a Connecting Europe facilitás program, illetve a Horizont 2020-as program, a KKV-kkal, a COSMO program foglalkozik. Ezek politikailag nagyon fontos prioritást jelentő programok, illetve nagyon fontos lesz a számomra az, hogy a fiatalok munkahelyteremtési kezdeményezését tovább kell finanszírozni, hiszen a munka nélküliség Európában ők is tudják továbbra is magas a fiatalok körében, de fontos a számvevőszék jelentése is, amelyben a számvevőszék kimondja, hogy a fiatalok munkahelyteremtési kezdeményezése kapcsán, a Youth Employment Initiative kapcsán még további munkára, javításra van szükség, ezért ezt valóban frissíteni kell további elemekkel, az utóbbi évek tapasztalataiból merítve. Az Erasmus is egy, egy olyan projekt lesz, amit erősíteni kell, szerintem, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy diákcsere programokat állítunk össze, hanem a tanulmányok alapján azt is látjuk, hogy a fiatalok 50%-a nagyon-nagyon sokat profitál az Erasmus tapasztalataiból, vagyis ez nem, nem csak egy olyan kezdeményezés, ami a diákokat cseréli, hanem a, munkahely, a munkaerő piachoz való hozzáférésüket is elősegít, és természetesen a munkaerő mobilitását is erősíti hiszen itt olyan fiatalokról van szó, akik készen arra és könnyebben találnak munkát más országban. Ami a második témát, a biztonságot és a védelmet illeti, nos, itt őszintéknek kell lennünk, a költségvetési forrásaink nagyon korlátosak, és ezért azt kell végig gondolnunk, hogy ezzel a köl- korlátos költségvetéssel hogyan tudjuk elérni a céljainkat. És azt gondolom, hogy az Európai Unió ügynökségei, amelyek a bel- és igazságügy területén felelősséggel bírnak, őket kell támogatnunk a munkájukban, egy olyan területen, ahol relatíve kicsi a forrás, itt kell a mérteg gazdaságosságot megvalósítani, a külső határok védelmét erősíteni, vagyis az EASZ-ot, a Frontex-et, az Europolt és a Eurojust-ot érintő kérdésről van szó, a, fontos, hogy növekedjen a személyzet száma, a források száma, de elsősorban azt kell látni, hogy ezeket az ügynökségeket, az együttműködésüket kell erősíteni. Az Európai Bizottságnak van egy védelmi fellépése, ami nagyon releváns, és világosan szeretnék foglalkozni. Nagyon fontos, hogy a védelem kapcsán a méretgazdaságosságra törekedjünk, ezt a bizottság is mondta, és hogyha Európai Unió szinten a védelmi területen fel akarunk lépni a méretgazdaságosság jegyében, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanazt a pénzt gyakran 28 országban költjük el, és ehelyett arra kell törekedni, hogy egy országban költsük el, és mind a 28 ország profitáljon belőle, hiszen nagyon sokan a NATO-val is együttműködnek, de természetesen ez nem, nem áll konfliktusban, ellentmondásban egymástól, az Európai Uniónak meg kell védeni magát, a NATO is egyetért azzal, hogy az Európai Unió önmagától is többet kell, hogy tegyen a védelem területén, és amikor a polgárok biztonságáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a déli és a keleti közvetlen szomszédságunkban is körülnézünk, hiszen csak akkor vagyunk biztonságban otthon, amikor, hogyha olyan országok vesznek körül minket, amelyek ugyanúgy prosperálnak, mint mi, ezért fontos a társulási szerződés Ukrajnával, Moldovával és Grúziával. Nagyon fontos, hogy ezen országokat támogatjuk, lojálisak vagyunk, az irányokban egyengetjük az útjukat az Európai Unió felé, és nagyon fontos az a keleti kitekintés, és Jordánia, Libanon és egyéb közekeleti országok tekintetében azt látjuk, hogy óriási mennyiségű menekültel kell küzdeniük, jelen pillanatban nagyon fontos, hogy az, hogy őnekik is biztosítsunk segítséget. Fontos, hogy ezekből a forrásokból a helyben segítsünk, a problémát gyökerénél kezeljük, mielőtt ezek az emberek elindulnak Európa felé, hiszen ez a mi érdekünk is. Ezek tehát a nagyobb prioritásaink. Nos, ami az iránymutatásokat illeti, a jelentésemben világosan elmondom azt is, hogy a, az Energia Unió nagyon fontos, és a tagállami programokat haladéktalanul végre kell hajtani, és ez nem történik meg, és ez nagyon aggasztó, és nagyon fontos az üzenetem ebben a szakbizottságban, hogyha olyan új területek bukkannak fel, amelyek forrásokat követelnek meg, és ezekről, ezeket nem tudtuk előre látni 2016-ban, a 2014-2020-as költségvetési tervezési időszakban ez nem lehet kihatással a folyamatban lévő projektekre, ez a fajta változás, és ez nagyon fontos kohéziós szempontból is, tehát tudom azt, hogy például a migráns válságot nagyon fontos, hogy kezeljük, az illegális bevándorlást nagyon fontos, hogy kezeljük, de ez nem lehet negatív kihatással olyan folyamatban lévő projektekre, amelyek a kohéziós szakpolitika, az infrastruktúra és az innováció területére tartoznak, hiszen, mint említettem, a munkahelyteremtés szempontjából ezek a területek nagyon fontosak. Ami a tavalyi költségvetés illeti, az 1B cím alatt nagyon jól haladunk, az együttműködés ugyanis még nem, az együttműködés még nem történt meg a felelősök kijelölése, emiatt a forrásokat még nem használták föl, de a 2018-as évben ez már meg fog változni, hiszen hogyha 2000 hogyha 2018-as évben, ami a több éves pénzügyi keretnek az ötödik éve már nem történik változás, akkor a, az eljáró hatóságok szintjén 555 ö, ö, ügynökség marad le, de egyenlőre az akkreditált ügynökségek helyzete javul, a legtöbb országban már megtörtént az akkreditáció, de vannak olyan országok is, ide tartozik Románia és az én országom, ahol a tíz eljáró hatóságot csak kettőt sikerült akkreditálni, vagyis nem mindenki áll jól. Nagyon fontos a bizottság szempontjából is, hogy kijelöljük ezeket az akreditált hatóságokat, mégpedig ezt a folyamatot az idei év vége előtt le kell zárni, hogy a jövő, jövő évben elkezdődhessen a végrehajtás, és azt kell biztosítanom, hogy jövőre erre lesz elég forrás, hiszen azt gondolom, hogy nincs rosszabb jelzés a részünkről, mint az, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy az látszik, hogy nem tudjuk kifizetni a számláinkat, hiszen ez nem jó a gazdaság, a magán és a közszektor, a gazdaság egyéb szereplői szempontjából sem, vagyis ezt mindenképpen el kell kerülni. És ami pedig a felhalmozódott kifizetetlen számlákat illeti, 2017 elején 2,3 milliárd euróról beszéltünk, ami egy normál szint. Hogy önök is tudják, 2014-2015-ben 25 milliárdról beszéltünk, az már egy nagyon súlyos szint volt, de most már sikerült kifizetnünk az adósságainkat, de annak érdekében, hogy a jó-jó hatást el tudjuk kerülni, a hógolyó effektust. Most már azt láttuk, hogy sokkal jobb a helyzet, vagyis ezt sikerült elkerülni. Még mindig elég gyászos a helyzet, de azért bizakodó vagyok. Nagyon fontos, hogy jövőre felgyorsítsuk ezt a folyamatot, mivel különben a éves pénzügyi keret végén az idei ciklusban ugyanolyan kihívásokkal küzdünk majd, mint az előző ciklusokban, ugyanis óriási mennyiségű lemaradás halmozódik fel, ezt viszont el kell kerülnünk, a jó menedzsmenttel, a jó tervezéssel ezt el lehet kerülni. Ezt szeretném volna elmondani, elnök asszony, kedves kollégák, az tárgyalásaink reggelején. A regionális politika rendkívül fontos, ez egyértelmű, ezt erősíteni kell jövőre is, ezt a területet. Az iránymutatásokban magas profilt kapott ez a terület és nagyon fontos az, hogy a, a menedzsment hatóságok megkapják az akkreditációt, hiszen ez a kifizetések előfeltétele, és a regi szakbizottságban tudom, hogy vannak nagyon aktív kollégák a kísérleti projektek tekintetében is, 13 kísérleti projektet állítottak össze március 10, május 13 ig ami a határidő volt, és ezt most a bizottság értékeli. A következő volt a procedúra, most várjuk, a, most várjuk azt, hogy a bizottság elküldje az előzetes értékelését, és itt szintek lesznek, illetve tulajdonképpen beszámozzák ezeket a projekteket, osztályozzák ezeket, és a bizottság előzetes értékelése osztályozása alapján járunk el a következőkben. Tehát ami A vagy B betűt kapott kísérleti projekt, ezt nagyon valószínűleg az uniós büdzséből fogjuk finanszírozni jövőre, és hogyha egy ennél alacsonyabb besorolás, kap az adott projekt, akkor ez természetesen nehezebb lesz ez a finanszírozás de mint említettem, ezt csomagként kezeljük, de elsősorban azért a bizottság A és B-jét fogjuk figyelembe venni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghívtak, ennyit szerettem volna elmondani, és nagy figyelemmel hallgatom meg az önök véleményét, különösen a helyi szintről, a kifizető ügynökségek helyzetéről egyes tagállamokban, és jó lenne, hogyha kapcsolatban maradnánk a jövőben is, egész évben, és minden véleményt, visszajelzést nagyra fogok értékelni. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen ezt az átfogó és részletes prezentációt. Sokan kértek szót, egész lista van előttem. Én vagyok a jelentéstevő ennek a véleménynek a Regiszakbizottság részéről. Én is szót kérek majd, és remélem, hogy kapcsolatban maradunk az egész folyamat során. Először Bocsák úrnak adom meg a szót, tessék. Eh, udělení slova. Já bych eh, chtěl... Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Igen, én is szeretném elmondani a véleményemet a költségvetés kapcsán, tehát a 2018-as költségvetés eh, tervezet kapcsán. Egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Először is egyetértek azzal, hogy valóban ragaszkodnunk kell ehhez a költségvetéshez, hiszen fontos a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, illetve a fenntartható növekedés. Ezek létfontosságú kérdések, és prioritások, hogyha az előttünk álló kihívásoknak meg akarunk felelni. Aztán ott van a migrációs válság, a humanitárius válság, ez is óriási kihívást jelent Európa számára. Az első kérdés tehát az, hogy Tudnunk kell, hogy a kiadásoknak mekkora részét szánjuk ezekre az említett kihívás, kihívásokra. Számolnunk kell azzal, hogy ezek a kiadások növekednek majd, azonban tudni kell azt is, hogy mennyivel. Ott van a Horizon 2020-as program, és egyetértek azzal, hogy az Erasmus egy nagyon pozitív példa, nagyon pozitív projekt, ezt továbbra is előre kell mozdítani. Fontos a munkaadók számára is az Erasmus program, hiszen azok a fiatalok, akik részt vettek az Erasmus programban, képzettebbek. Fontos tehát, hogy a 27 millió euróval kiegészítsük valóban ezt a költségvetést, és így garanciát biztosíthassunk. Ragaszkodnék ahhoz is, hogy nagyobb mértékű rugalmasságra van szükség, illetve nagyobb pénzügyi tartalékot kell képezni. Hiszen létfontosságú a, a gyors ütőképesség, hogy gyorsan reagálni tudjunk különböző területeken, tehát ezt a rugalmasságot, ahogy mondtam, meg kell erősíteni. Aztán a költségvetés tervezet kapcsán még van valami, amit én nagyon fontosnak tartok. Ez pedig az, hogy hogyan lehetne az administratív költségeket, terheket csökkenteni. Hiszen azt látjuk, hogy a tanács is azt kéri, hogy az administratív kiadásokat, a fenntartási menedzsment költségeket csökkentsük. Tehát tudni szeretném azt, hogy pontosan ez, ez mit jelent, milyen lehetőségeink vannak, tehát 2018-ban mennyivel lehet az administratív terheket az adminisztratív költségeket csökkenteni. Üdvözlöm azt, hogy mintegy 3 milliárd euró a kötelezettségvállalásunk, ez nagyon jó, nagyon is dicséretes. Fontos, hogy pontosan körvonalazzuk, hogy mire is folynak majd ezek az összegek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, van úri a szó. Uh, Köszönöm szépen, Polinszki úr, a szociális tárnyék jelentéstevő, viszont sajnos késik, úgyhogy azt kérte, hogy egy-két szóval reagáljak az elhangzottakra nevében. Ahogyan elmondtam, jelentéstevő voltam az iránymutatás témájában márciusban, illetve most is foglalkozom ezzel a témával. Üdvözöljük az elhangzottakat, az iránymutatásban szereplő információkat. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika megfelelő forrásokat kapjon 2018-ban, és ahogy a költségvetési jelentéstevő is elmondta, a regionális politika, a regionális fejlesztési politika kulcsfontosságú hogyha valóban növekedni, növekedést akarunk, illetve munkahelyeket akarunk teremteni. Sőt, azt mondhatjuk, hogy ez az egyik legfontosabb és legláthatóbb politika, hiszen a régió szerte, régiók szerte azért értik meg az emberek, hogy mivel is foglalkozik az Európai Unió, mert látják a kék zászlót, látják, hogy a regionális fejlesztési alap finanszírozta az ottani projekteket. Tehát nagyon fontos, hogy láthatóvá tegyük ezt a finanszírozást, illetve az erre folyosított összegeket. Bizony a kezdet lassan, lassú volt, lassan indult be, de azt hiszem, hogy ez minden program esetében így van. Nagyon sok projektben, programban részt vettem már az évek során, és mindig ugyanezt tapasztaltuk az elején, egy kicsit nehezen indult be a dolog. A tagállamok a bizottságra mutattak, a, mutogattak, a bizottság pedig a tagállamokra, és aztán szépen csúszott a, a program Most azt látjuk, hogy a, a, az intézmények, illetve hatóságok 86%-át azonosították, megneve, megnevezték. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika valóban megfelelő forrásokkal rendelkezzen, ahogy ez elhangzott, 2018-ban holnap megszületik a bizottság költségvetés tervezet, és aztán elkezdődnek majd a tárgyalások. Ezek valószínűleg nehéz tárgyalások lesznek. 2013-ban voltam költségvetési jelentéstevő, és azóta minden évben azt látjuk, hogy a parlament és a tanács között a kifizetések témájában óriási a vita. Azt hiszem, hogy ebben az évben még nehezebb csatára számíthatunk, hiszen sajnos az Egyesült királyság a jövőbeli felelősségvállalások miatt fog aggódni, és azt látjuk, hogy vonakodni fog majd abban a tekintetben, hogy hozzájáruljon az Európai Uniós költségvetéshez, legyen szó akár kohéziós politikáról, akár másról. Tehát ez lesz az egyik legkeményebb csata a következő időszakban de nagyon remélem, hogy a jelentéstevő valóban állja majd a csatát, és harcol majd a kohéziós politikáért, hiszen ez rendkívül fontos. És még az Egyesült Királyságban is az, az egyes régiók használni fogják ezeket a forrásokat, a strukturális alapokat, tehát még az Egyesült Királyságban is nagyon fontos, hogy megfelelő kifizetések történjenek, illetve megfelelő forrásokat szálljunk a kohéziós politikára. Ez egyáltalán nem lesz könnyű, de nagyon remélem, hogy a jelentéstevő egyértelmű mandátumot kap majd tőlünk, és valóban harcolni tud majd a kohéziós politikáért, hiszen ez a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából rendkívül fontos. Fontos tehát, hogy 2018-ban megfelelően alakuljon a kohéziós politika. Köszönöm szépen, hogy az elnök Tomasi Csóri a szó. Um, uh, e- Köszönöm szépen. Nos, az árnyék előadó nevében szólok, hiszen ő most nem tudott eljönni. Óriási hiányosságok vannak a költségvetés rendszerében, magában és a végrehajtásban is. Például a kifizetetlen számlákat is említette az előadó, ez óriási probléma, és tavaly is nagyon komoly problémáink merültek föl. Természetesen az a félelmünk, hogy a jövőben ezt nem tudjuk orvosolni, és ez a növekedést is akadályozná. Ezek strukturális problémák, a rendszer hibái, ezért a következő pénzügyi keret elfogadása előtt eh, módosítani kell ezen. Köszönöm. A eh, regi jelentéstevőként én is szeretnék szót kérni, és a 2018-as költségvetés témájában szeretnék reagálni egy-két eh, felvetésre, amelyek fontosak a szakbizottságunk számára. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, köszönöm a kollégák véleményét, és nagyon remélem, hogy valóban a regi számára egy határozott álláspontot, mandátumot ki tudunk kialakítani majd a tárgyalásokhoz. Először is köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, még mielőtt a költségvetés tervezetet benyújtották volna, vagy ez bemutatásra került volna a Költségvetési Bizottságon. Nagyon fontos, hogy követni tudjuk a 2017-es költségvetés megvalósulását, illetve a kifizetéseket. Nagyon határozott álláspontot képviseltünk ezen költségvetés esetében, és ugyanezt tesszük majd 2018-ban. Először is, hogy a kollégák már rámutattak, ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Parlament márciusban elfogadott, illetve tám- márciusban támogatott iránymutatása valóban érvényesüljön a 2018-as költségvetésben. Nagyon fontos a kohéziós politika szempontjából, hogy kövessük az iránymutatásban szereplő megjegyzéseket, kitételeket. Másodszorban szeretném megemlíteni azt, hogy fontos, hogy az Európai Unió prioritásai tükröződjenek ebben a költségvetésben. Tehát támogatom a két fő iránymutatást, a csapást, két fő csapást, tehát a növekedést, munkahelyteremtést, illetve a biztonságot. Ami a növekedés és munkahelyteremtést illeti, a kohéziós politika legfontosabb politika ezen a területen, hiszen ezzel támogatjuk a tagállami folyamatokat. Nagyon fontos, hogy ezt figyelemmel kövessük, és rámutassunk a lehetséges hátralékokra 2018-ban, hiszen 2017-ben a kifizetések nem voltak kellő mértékűek. Hogyha ezt sikerül majd emelni, tehát a tagállamokból több folyik majd be, illetve nagyobb lesz a hátralék, akkor, akkor valóban egy olyan helyzet alakulhat ki, amelyet már pár évvel ezelőtt tapasztaltunk, Fontos tehát, hogy valóban befolyjan, befolyjanak az összegek. Az egész politika fontosságát így tudjuk bebizonyítani, illetve az Európai Parlament, az Európai Unió is így tudja teljesíteni a kötelezettségvállalásait. Úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak folytatnia kell azt, hogy eredményközpontú költségvetést hozzon létre, tehát ezt a tendenciát folytatni kell, és itt felhívnánk a figyelmet a szabályok egyszerűsítésére. Ezzel kapcsolatban határozott az elképzelésünk, Ezt hangsúlyozunk az Omnibus anyag kapcsán, amelyről véleményt készítettünk. Ez a 2014-2020-as pénzügyi tervezetre vonatkozott. Ismét hangsúlyoznánk ennek fontosságát a költségvetés megvalósítása szempontjából. Természetesen a növekedés és a munkahely teremtése a legfontosabb, az intelligens beruházások kapcsán a versenyképesség, az innováció, a kutatás segítségével, illetve a KKV-k felkarolása természetesen. Ennek kapcsán szeretném fölhívni a figyelmet, az Európai Stratégiai Beruházási Alapot. Ennek nagyon fontos a szerepe, ahogy ön is említette. Ezzel a magánszektorból származó forrásokat tudjuk mobilizálni, illetve új forrásokat találhatunk, és így a költségvetés megvalósulását segíthetjük. Zárásképpen még annyit, hogy jó lenne a nagyobb mértékű szinergia, illetve a komplementaritás, a következetesség, az Európai Strukturális Beruházási Alap, az Európai Stratégiai Beruházási Alap, illetve más Európai Uniós alapok, illetve nemzeti programok között, mindezek a beruházás fellendítését szolgálnak. Célzott fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a strukturális beruházás alap láthatóbbá váljon, illetve az ezzel kapcsolatos projektek, Gondolok itt az FC és más uniós alapok által finanszírozott projektekre. Ennyit tehát tőlem, és nagyon remélem, hogy közösen az árnyékjelentéstevőkkel együtt sikerül majd egy határozott véleményt kialakítanunk a reggi részéről. Van Visztároly úrnak adom meg a szót. Igen, még egy dologgal egészíteném ezt ki. A kollégák is illetve ön elnök asszony is szólt már nagyon sok fontos kérdésről. Egy-két megjegyzéssel élnék. Először is rugalmasságról beszélünk, a költségvetés, illetve az iránymutatások rugalmasságáról. Nos, hogyha van olyan politika, amely bebizonyította, hogy rugalmas, és képes eleget tenni új szükségleteknek, kihívásoknak meg tud felelni, akkor ezt mi megtettük. Például a nemzeti katasztrófákkal kapcsolatos megállapodásra gondolok. Ugye ezt próbáljuk körvonalazni, körüljárni, anélkül, hogy veszélybe sodornánk a tagállamokkal kötött megállapodásokat. Tehát a folyamat során Um, ott volt a migrációs re, szabályozás, ezt is kialakítottuk, változtattuk. Tehát, hogyha valami új merül fel, akkor gyakran ugye új költségvetési sor ö, alakul ki. Nézzük, az a lényeg, hogy lássuk, mit akarunk. Biztonságot akarunk, illetve növekedést, munkahelyteremtést, tehát új tételeket, új dolgokat. Hogyha ezekre tesszük a hangsúlyt, akkor ezzel bizonyítjuk azt, hogy ez eredményes lehet. Második megjegyzés: nagyon örülök annak, amit elmondott, hiszen, hogyha a kohéziós politikát meg akarja erősíteni, akkor ez azt jelenti, hogy nincs veszélyben ez a politika, hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, az EFSI majd elvégzi ezt a munkát, és föl szívja a magánforrásokat, de szerintem ez nem így van. Az EFSI nagyon fontos, nagyon fontos abból a szempontból, hogy olyan körülményeket teremthet, hogy, hogy amelyel segítjük a gazdaság növekedését. A régiók és a városok esetében egy új integrált megközelítést alkalmazunk. Ott van a tudás, az innováció, az informatika, az információs technológia, illetve a fenntartható célkitűzések. És itt megint eredmény produkálhat ez a politika. És ahogy teljesen helyesen elmondta, a Horizon 2020-at szeretnénk megerősíteni. Ez a tudásról és az innovációról szól. Igen, de ehhez egy, egy repülési pályára van szükség, lehetővé kell tenni az innovációt, lehetővé kell tenni az exportot, a nagyobb mértékű növekedést, a munkahelyek teremtését. Olyan ez, mint a kerekek az autó előtt. Mindegy, hogy milyen a motor, de fontos, hogy ezek a kerekek egy irányba húzzanak. Approach. Then, then Örülök tehát ennek az inkluzív megközelítésnek. Aztán tavaly azt hallottam, hogy a 2017-es tárgyalások során az országok befizetése, tehát a költségvetésbe történő befizetése csökkent, lassan indult be a dolog, de hát hogyha a kötelezettségvállalások nem változnak, akkor hátralék alakul ki. Hiszen, hogyha az elején nem fizetnek, akkor később is, később se fizetnek, vagy késlekednek. Aztán ott a Brexit, amely nagyon sok problémát okoz. A kérdés pedig az, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy a kötelezettségvállalások esetében valóban befolyálnak ezek az összegek. És aggódunk valóban a teljesítmény miatt. Ami a rendszert illeti, megváltoztattuk a rendszert, és teljesítményorientált kifizetésre tértünk át. Ez egy újdonság. A költségvetés 6%-át külön választottuk, arra, hogy olyanoknak folyósítsunk, akik valóban jó eredményt értek el. De, ahogyan ön is elmondta, vannak országok, amelyek jobban élen járnak, vannak olyanok, amelyek nem annyira. A kérdés pedig az, hogy miért várunk 2018-ig, tehát 2017-2018-at miért várjuk meg a döntéssel, az értékeléssel, és miért csak 2019-től folyósítjuk ezeket az összegeket? Milyenek az oka? Hát ez bürokrácia, ezt nem értem, hiszen azok az országok, amelyek teljesítettek, amelyek valóban elindították a projekteket, azoknak már 2018-ban rendelkezésükre kellene, hogy álljon ez a pénz a választásokat. Hát miért kell megvárni a választásokat? Valóban fontos az, hogy, hogy jó választási kampányt folytathassanak, és ezt, ezeket a forrásokat felhasználhassák. Itt 21 milliárdról van szó, ez, ez van a tagállami borítékban. és mi készen állunk arra, hogy megváltoztassuk a rendeletet ennek érdekében, tehát lehet, hogy ez is így innovációt jelenthet. Köszönjük szépen, Demátó asszony, aki még sem kér szót, bárki más a kollégák közül, senkinek nincs mondani valója, akkor Buresán úrnak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen először is. A konkrét számokkal kapcsolatban administratív költségekkel kezdeném. Ez idáig politikai prioritások szintjén mozogtunk, tehát konkrét számokkal nem dobáloztunk a 2018-as évre vonatkozóan. Holnap kezdődik ez, amikor a költségvetés tervezetet benyújtja hivatalosan is az Európai Bizottság. Tehát eddig a szavak szintjén maradtunk. Arról beszéltünk, hogy mely területekre várunk több pénzt a bizottságtól, konkrét számokat holnap hallhatunk először, úgyhogy erről holnap tudunk beszélni. Az Egyesült Királyságot illeti Brexit témáját. 2018-ban az Unió tagja lesz, még az Egyesült Királyság annak minden kötelezettségével és előjogával együtt. Ezért az Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kapcsolatok nem lehetnek kihatással a 2018-as költségvetésre, mégis van eh, kihatása indirekt módon, mert a parlament és a tanács megállapodott például a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról. A parlament már meg írta a háziát, ahogy ezt szoktuk mondani, elfogadtuk a kompromisszumos álláspontunkat. A tanácsnak is meg kellett volna ezt tennie, de a jelenlegi brit kormány kérésére ezt elhalasztották a tanácsban. Június 9-ig kell várnunk erre, ami igazán komoly problémát nem okoz. Két-három hónapnyi késedelem még nem megoldhatatlan, de hogyha erre nem kerül sor, akkor az óriási fejfájást okozhat, mert egész egyszerűen a 2018-as költségvetés prioritásai mások lesznek, mint 2013-ban gondoltunk. Nyilván nem gondoltuk akkor, hogy például a biztonsági problémák, a terrorizmus és a migrációs válság ekkora nehézséget okoznak majd. Itt van a hálózat finanszírozási eszköz 2000 Horizont 2020, amelyekből pénzt vettek el az FC-re. Az FC egy jó eszköz, de amely, ha már itt tartunk, nem veheti át a kohéziós politika helyét. A visszanemtérítendő támogatások teljesen másfajta támogatást jelentenek, mint a különböző hitelek. Jó dolog ez, de mégis mondom, a kohéziós politika helyét nem veheti át. Azt kell tehát mondanám, hogy az MFF felülvizsgálata a legfontosabb programok megerősítése, amelyek ugye meggyengültek az FC miatt, ez elengedhetetlen. És ha már itt tartunk, az Egyesült Királyság érdekét is szolgálja ez, hiszen a Horizon 2020 legnagyobb kedvezményezetje az Egyesült Királyság jogból, már csak azért is, mert a kutatóintézeteik kiválóak, az egyetemeik kiválóak. Tehát ők a fő kedvezményezettjei a Horizon 2020-nak, mondom még egyszer de ez a felülvizsgálat meg kell, hogy történjen, különben bajba vagyunk. Egyelőre a britek blokkolják ezt, ami az unió 2018-as költségvetésével kapcsolatban némi bizonytalanságot is jelent. Van Nisztelrooy kollega beszélt arról, hogy a pénzügyi keret elétől kezdve, amikor csak válság volt, mi a parlamentben minden mindig rugalmasak voltunk. Az uniós költségvetésből 500 milliót kellett volna adni, itt van az a törökországi menekült alap, az Afrika alap, ezek ügyében mind-mind nagyon rugalmasak voltunk, de persze a költségvetés egysége nem kerülhet veszélybe, komolyan vettük a, a feladatunkat, a felelősségünket, sürgős ügy volt ez, de a parlament szempontjait figyelembe kell venni, és a már folyó projekteknek nem kerülhetnek veszélybe. Az iránymutatásokkal kapcsolatban annyit kell mondanom, hogy a bizottsággal eddig folytatott egyeztetések alapján én úgy láttam és érintettem, hogy komolyan veszik az iránymutatásainkat, majd meglátjuk holnap. Remélem, hogy a költségvetés tervezet nem fog majd kiábrándítani bennünket. Valóban a komplikált szabályok egyszerűsítésére van szükség, ez kétségtelen, a kedvezményezetek ezt mondják, és a vállalkozók is gyakran azt mondják, hogy nem az EU-val van, nem arról van szó, hogy nincs elég uniós pénz vagy alap, hanem egész egyszerűen a szabályok túlságosan bonyolultak számukra. Lambert van ahogy említette a kifizetéseket, kötelezettségvállalásokat. Szerintem a lemaradás elkerülésének legjobb eh, receptje, hogyha az abszorpciós kapacitást eh, javítjuk. Minél kevesebbet használunk most fel, annál nagyobb a valószínűség egy ilyen lemaradásnak. És valóban igaza van, amikor azt mondja, hogy a politikai kockázata is nagy ez, hiszen 2019 március Sában két évvel az 50-es szik beindítását követően valaminek történnie kell, de 2020 végéig a tagállamoknak tartaniuk kell magukat a vállalásokhoz. Egyes tagállamokban javult a felhasználási arány, az igazgató hatóságok eh, van, ahol akreditáltak, vannak, ahol nem, van, ahol ez a felhasználási arányt befolyásolja, van, ahol nem, összességében azért eléggé kiábránító a helyzet. A cél az kell, hogy legyen, hogy az igazgató hatóságok ez év végéig teljes mértékben akreditáljuk. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a párbeszédet, sok érdekes megjegyzést, amit persze mind fel, mind feljegyeztem, és remélem, hogy a költségvetés után benyújtja az Európai Bizottság, után is tudjuk folytatni ezt a vitát. Köszönöm szépen, valószínűleg lesz ennek folytatása, reményeim szerint ki tudjuk dolgozni a közös pozíciónkat. Köszönjük szépen, hogy eljött a Regi Szakbizottságba, és minden jót és sok sikert kívánunk a jelentéshez. Köszönöm szépen, akkor most folytatjuk a következő pontunkkal a renden. ami egy állásfoglalás a pénzügyi struktúra módosítása kapcsán a bioalapú ipari szektorok ö, vegyes vállalkozása témájában. Bogovics úr az előadó, meg is adom neki rögvest a szót. És a módosítások javasolt határidejét már rögzítettük, 2017. június 1 a határidő a módosítások benyújtására. Erre nincs reakció, akkor ezáltal lehetővé válik a számukra az, hogy a következő szakbizottsági ülésen, június 20-án erről szavazzunk. Bagovics úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2014 májusában az 560 per 2014-es rendelet létrehozta a bio alapú ipari szektorok vegyes vállalkozását. Ez egy PPP rendszer, amelyet egyrészt a szektorban, a szektor konzorciumban működő vállalatok, másrészt az Európai Unió hoztak létre, és az volt ennek a vállalkozásnak a célja, hogy egy tíz éves periódusra a finanszírozási lehetőségek megterüljenek, mégpedig 9 millió 560 ezer Európai Uniós költségvetésről volt szó, és a konzorcium is részt vesz a végrehajtásban. Ez volt tehát a cél és az elképzelés egy következőképpen működő rendszerről van szó, a bio alapú konzorcium nagyvállalkozásai pénzt injektálnak ebbe a rendszerbe, és ezen források egy részét a közös vállalkozásba folyatják, emelik át. Ez olyan módon történik, hogy a a finanszírozási tételeket, a megfelelő tételeket beazonosítva, ezeket vissza tudják fordítani ezeket a forrásokat a megfelelő vállalkozások projektjeibe. És ez egy nagyon hatékony rendszernek bizonyult, hiszen a korábbi rendszerben egyszerűen nem sikerült lehívni a megfelelő pénzeket, és nem tudták az egészet rentábilissá tenni, vagyis ilyen formában ez a közös vállalkozási rendszert módosítani kellett. A vállalkozásokat közvetlenül finanszírozták, illetve a vállalkozások projektjeit közvetlenül finanszírozták, és a források funkcionálását biztosítani kellett. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert a bizottságnak az volt a véleménye, hogy a vállalkozásokat is helyzetbe kell hozni, hogy döntéseket tudjanak hozni, és a bio alapú szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak is megfelelően jobb hozzáférés kell biztosítani a forrásokhoz. Ez az egyszerűsítési bizottsági javaslat véleményem szerint pozitív előrelépést jelent, hiszen a céloknak megfelel, a vállalkozásoknak a megfelelő finanszírozást műveleti szinten is most már biztosítaniuk kell, a projekteknek, a projektekkel is ez a helyzet, vagyis az a javaslatom, hogy a regi szakbizottságban állítsunk össze egy ezzel kapcsolatos állásfoglalást a közös vállalkozások finanszírozása kapcsán, illetve az itre vel közösen azt is javaslom, hogy állítsunk össze egy anyagot, és legyen egy közmeghallgatás is idén ősszel. Hívjunk meg erre a közmeghallgatásra az Európai Bizottságtól, egyéb stakeholderekről, és természetesen a bioalapú szektorból is ö, felszólalókat, hogy jobb képet kapjunk ezekről a finanszírozott projektekről, hiszen ezek a projektek rendkívül fontosak a szektor fejlődése szempontjából. Az az elképzelés, hogy a fosszilis forrásokat váltsuk fel bio alapú forrásokká, kal, és természetesen a körkörös gazdaságnak is nagyon fontos pillére lehet ez. Köszönöm szépen. Dencsilla asszony, az ányok közös jelentkezik. Tessék. Köszönöm szépen. Nos, az Európai Unióban rendkívül fontos szerepe van a bioszektornak, a kutatás, fejlesztés és a fenntartható energia felhasználás szempontjából, illetve a Horizont 2020 is rendkívül fontos keretprogram a kutatás, fejlesztés szempontjából 2014-2020-as időszakban. És az Európai Uniónak természetesen az a célja, hogy nagy mértékben fejlesz-e a bioszektort. Rendkívül fontos ez a gazdaság szempontjából nemzetközi szinten is, nem csak Európai Uniós szinten, és fontos az Európai Unió tagállamai növekedésének az előrejelendítése szempontjából is ez a szektor, és fontos az intelligens, fenntartható fejlesztési célok megvalósítása 2020-ig Ebben a bioszektornak óriási ö, szerepe van, és fontos a 3-30%-os szabály ö, megvalósítása szempontjából is 2030-ig. A, az előadó említette azt, hogy 3,7 milliárd euróról van szó a konzorcium és az Európai Unió finanszírozása összesen ennyit tesz ki. Az Európai Unió bioszektorja fejlődés a szempontjából ez rendkívül fontos, hiszen a fosszilis üzemanyagokat szeretnénk felváltani öko termékekkel, innovációs technológia felhasználásával, és azt gondolom, hogy a bioüzemanyagok felhasználása a fosszilis üzemanyagoktól való függésünket is csökkenti, ami egyértelműen fontos Európai Unió székítőzés a párizsi klíma célok fényé tükrében is. És 2015-ben már körülbelül 5000 repülő úton használtak bioüzemanyagokat, alternatív üzemanyagokat a kerozin helyett a légitársaságok, ez egy nagyon fontos adat, és az alternatív üzemanyagok amelyeket Európában már nagy üzemben állítanak elő, egyre nagyobb szerepet kapnak a polgári közlekedésben, a nemzetközi kontextusban is. Ez a légiközlekedési szektor kibocsátás csökkentését eh, nagymértékben elősegíti. Eddig ugyanis éves szinten 2 milliárd euróról beszéltünk az európai biogazdaságban, és ebben az ipari szektorban eddig a munkahelyeknek csak egy százaléka teremtődött. Ezen mindenképpen javítanunk kell, gyorsítanunk kell ennek a bioalapú szektornak a fejlődését. Fontos, hogy a többi szektorhoz felzárkozzon a bioalapú szektor, hiszen Európában megvan a megfelelő technológiánk is, hogy kihasználjuk ennek a szektornak a potenciált. A bizottság javaslata különböző opciókat, politikai opciókat elemez a kutatásfejlesztési biogazdasággal foglalkozó program végrehajtása kapcsán a, 2020, a Horizont 2020-ban, és ebben ennek a PPP rendszernek nagyon nagy szerepe van, és azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy legyen egy konkrét stratégiánk egy új ipari szektor fejlesztésében Európában természetesen fontos az, hogy ezen gazdasági szereplő költségeit valahogy fedezzük, és ne csak a konzorcium forrásaiból finanszírozzuk ezeket, vagy a közös vállalkozások forrásaiból. Egyértelmű az, hogy az ipari szektorban számos vállalkozás most már individuális projektekben gondolkodik, és a vegyes a gyógyszeripari, innovatív gyógyszeripari vállalkozások kapcsán már volt például a múltban egy ilyenfajta rendszer, egy ilyenfajta együttműködési rendszer felállítása, úgyhogy ez is nagyon ígéretes elképzelés. Mátor, másik árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió és a konzorcium közötti együttműködésnél nagyon fontos, hogy több lett hozzáadott érték keletkezzen a fenntartható energia területén. Nagyon fontos, hogy a forrásokat megfelelően felhasználjuk, és munkahelyeket is teremtsünk. Azonban óvatosan kell eljárnunk. A biogazdaság fontos hozzájárulás lehet az emissziók csökkentése szempontjából, azonban negatív kihatásai is lehetnek ennek, hiszen természetesen a, meg kell vizsgálnunk a technikai aspektusokat, például az üzemanyagok felhasználása kapcsán meg kell találni azokat az intelligens megoldásokat, amelyek végső soron nem környezetszennyezőek. A bioszektor tevékenységei nek elsődleges célja a fosszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentése Európában, és nagyon fontos szerepük van az éghajlatváltozás elleni harcban is. Nagyon fontos, hogy a tagállamok egymással együttműködjenek. Nos, nagyon fontos az előadó anyag, az innovatív gyógyszerek is megemlítődtek, korábban valóban volt egy ilyen projekt, de a tudományos kutatást függetlenségét meg kell őriznünk a jövőben is. Fontos, hogy a konzorciumnak megadjuk a lehetőséget, hogy ehhez hozzájárjon, de most már közvetlenül lehet lehívni a forrásokat, ezt hallottuk, hogy bizonyos forrásokat közvetlenül lehet finanszírozni, és a kérdésem az az, hogy ez nem nyitja meg szélesre a kapokat a lobby tevékenységek előtt, hiszen lehet, hogy itt kutatásról van szó, de elképzelhető, hogy más aspektusok is megjelennek, ezért fontos az, hogy néhány módosítást pontosan gorcső alá vegyünk, az, innova- az innováció és a kutatás fejlesztése egyértelműen a célunk. Igen, kérem a szót, köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne. Először is a legutolsó kérdéssel kezdeném. Ez egy nagyon-nagyon kérdés, nagyon nehezen, nagyon nehezen értelmezhető kérdés, hiszen itt nem a függetlenségről van szó, a kutatás fejlesztés függetlenségéről, hanem a tudás felhasználásáról Európában. Lehet, hogy van ezer professzor, nagyon intelligens és díjak esőjével rendelkező professzor, de hogyha nem használják fel a tudásokat, akkor veszíteni fogunk Európában, hiszen azt látjuk, hogy különböző nagyvállalatok, különböző vegyületek, egyéb kutatások területein óriási áttörést érnek el a világ különböző pontjain, de nem nálunk. Tehát az a kérdés, hogy mi a helyzet ezzel az együttműködéssel? És azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény, nagyon pozitív az, hogy ez a megközelítés végre megszületett. De a legfontosabb aspektus véleményem szerint itt az, hogy a régiók helyzete erősödik ezáltal, hiszen e, a kezdetek a konzul, ezt a konzorciumot valahogy az európai struktúrán keresztül hozták létre, hogyha beruháznak, akkor néhány cseppet vissza, néhány morzsát visszakaphattak a végén. Erről szólt a rendszer, és az egész e, hálózatban a partneri együttműködésnek e, most már nagyon fontos szerepe van, vagyis egyszerűen mindenki pénzénél akar lenni, vagyis beruház egy projektbe, mint társfinanszírozó, és fontos, hogy meglegyen a jövedelme is az adott szereplőnek a mezőgazdaságban, az új innovatív anyagokban, stb. stb. Vagyis itt látható hogy itt egy decentralizációs folyamat történik a menedzsment területén, és a régiók itt kapnak szerepet, itt léphetünk be. Az intelligens szakosodás azt jelenti, hogy a bioalapú gazdaságban tevékenykedni kívánó szereplők egyszerűen megkapják a lehetőséget, hogy beszálljanak és hálózatosítsák magukat, megosszák egymással a tudást, és egyre gyorsabban fejlődjön ez a gazdaság. Vagyis nagyon fontos, hogy a régiók szempontjából is állást foglaljunk, és azt mondjuk, hogy igen, ez a decentralizáció jó út, mi úgy értelmezzük azt, hogy a kutatás szempontjából ez hasznos, és Tavaly Pozsonyban volt egy meetingünk, különösen az új tagállamok részvételével, és nagyon sok régió jelentkezett, és azt mondták, hogy ezt a gazdaságot ezt fel akarják használni, ebbe be akarnak lépni. Nagyon sok mezőgazdasági területen ezt fel lehet használni. És arról van szó, hogy nem kell itt nagyvárosnak lenni ahhoz, hogy valaki lehetőséget kapjon. Vagyis itt arról van szó, hogy ez végre elindult és ennek örülnék kell. És végül szeretném elmondani, hogy hallottam Bogovics úr javaslatáról, hogy legyen egy meghallgatás az étrével közösen, igen, de ez jó ötlet, de később talán a koordinátorok ülésében beszélhetünk arról is, hogy a zöldek esetleg egy saját kezdeményezésű jelentést készítenek a fenntartható termelés kapcsán, de ez, ami a régiók nagyon fontos ügye, ez lehet egy ilyen fajta jelentés, és azt már legutóbb is elmondtam. Vagyis, hogyha lesz egy meghallgatás, vagy egy saját kezdeményezésű vélemény, akkor ennek nagyon közelíteni kell ehhez a bialapú gazdaság témához, és itt nem csak az energiatermelésről van szó, hanem új anyagok kifejlesztéséről, bioalapú anyagfejlesztésről is szó van, nem fosszilis, hanem közvetlen növény alapú anyagokról, a jobb menedzsmentről is szó van, a jobb körforgásos gazdaságról és az energiáról is. Tehát ezek a pillérek mind ide tartoznak, és a legutóbbi emlékezetes hétvége óta, amikor Trump azt mondta, hogy Párizs nem érdekes, lépjünk tovább ezen, a Párizsi Egyezményen, és meghallgatva Merkel asszony tegnapi megjegyzéseit, ami szerint Európának kezébe kell venni a saját ügyeit és a felelősségét. Pontosan itt erről van szó, a vállalkozásokat össze kell kapcsolni az innovációval, és itt van Európának az erőssége a következő évekre. Nem kell ezt felhégíteni, hanem inkább sűríteni kell. Köszönöm. Thank you very much. Are there any other members of Reg- Köszönöm szépen, kérem még valaki szót a szakbizottságban, nem? Nos, akkor, hogyha megengedik, akkor Valdemár Kott úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Tessék! Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, különösen Bóvics úrnak a munkát, valamint köszönöm szépen Fanny úr szavait, aki azt mondhatjuk, hogy a kezdeményezés egyik alapító atya volt pár évvel ezelőtt jelentéstevőként. Köszönöm szépen, hogy átlátják a helyzetet, megértik, hogy milyen körülményekkel kell dolgoznunk. Azt hiszem, hogy a bizottság módosításra vonatkozó kérelme igazából nem jelentősek, inkább itt az operatív költségvetéshez való hozzá jutásról vonatkozik ez, tehát hogy közvetlen finanszírozást biztosíthassunk. Örülök a támogatásnak, és ezen kívül támogatom azt, ami a biolapú gazdaságot illeti, tehát illetve az ezzel kapcsolatos iparágakat. Mintegy két hete regionális fejlesztés szempontjából eh, készült egy tanulmány a biolapú iparágokra, itt a biomassa került előtérbe, illetve az ezzel kapcsolatos hulladék, hogy ez milyen formában jelenik meg, szemétlerakó, biohulladék, azt látjuk, hogy óriási lehetőséget biztosít ez a regionális fejlesztés szempontjából. Ezt látjuk. Németországban, Olaszországban, Franciaországban. Tehát azt látjuk, hogy jó pár tagállam felismerte azt, hogy a bialapú gazdaságnak megvan a maga értéke és jelentősége. Gondoljunk akárcsak a körforgásosságra, de itt nem csak az energiáról van szó, a bialapú iparágak mindenféle hulladékot feldolgoznak, és például a műtrágyákat is újrahasznosítják, illetve fehérjét vonnak ki különböző forrásokból, értékes anyagot vonnak ki a hulladékból, például a műanyag hulladékból. Olyan ez, mint egy olajfinomító, 5-6 különböző terméket hozhatunk így létre, egy zöldebb gazdaságot, egy körforgásos gazdaságot, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő, megfelelő eszközökkel ruházzuk fel a, ezt, a, ezt az iparágat, hogy az megfelelően működhessen, tehát köszönöm szépen a támogatásukat. Elnök, köszönöm szépen, Bogovics úr, a szó. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy egy nyelvet beszélünk. Rendkívül fontos a biolapú ipar. Az energiaágazat, illetve más biolapú iparág is rendkívül nagy jelentőséggel bír, hiszen így nem csak foszilis forrásokra támaszkodhatunk, hanem más típusú forrásokra is. itt gondot okoz a hosszú távú szállítás is. Egyszerűsíthetjük a folyamatot, bizonyos gazdasági szereplők konkrét projektekkel jelentkeztek, és nem szeretnék nem szeretnének fennakadni az adminisztráció hálójában. Azt hiszem, hogy mindannyian ugyanazt az utat követjük, illetve ugyanazt a célt tartjuk szem előtt. Nagyon örülök annak, hogy egységes az álláspontunk. Ahogyan már elhangzott, a módosítók benyújtásának a határidejét már kijelöltük, az, az ITRE az illetékes bizottság, és ők fogják kialakítani ezt a véleményt. De ahogyan mondtam, egy meghallgatást is szeretnénk szervezni, hogy átláthassuk a legfontosabb kihívásokat, amelyek nagyon fontosak a szakbizottságunk szempontjából is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megnézzük majd, hogy mikor lesz lehetőségünk egy ilyen meghallgatásra, ez nagyon is jó lenne, hiszen egyetértek a bizottság képviselével, rendkívül fontos témáról van szó a régiók számára. Tehát itt nem egy adott cég, vagy két cég, vagy húsz cég problémájáról van szó, hanem egy egyedülálló lehetőségről, mely kapcsán a régiók fölhasználhatják, kihasználhatják azokat a forrásokat, amelyek most jelenleg nem számítanak forrásoknak, inkább problémát jelentenek. Tehát nagyon fontos ez a regionális fejlesztés szempontjából, és egyetértek az elhangzottakkal. Köszönöm szépen a véleménytervezetet. És akkor június 1 -e, lesz a módosítók benyújtásának határideje, és így június 20-án szavazunk majd erről a témáról, és az IMKO szakbizottságnak átadjuk a véleményünket. Nézzük, a következő napi rendi pont egy eszmecsere, Szim Kalasz úrral, aki már itt is van, illetve megnézzük, hogy valóban itt van-e már. Okay, ladies and gentlemen, um, our next point is exchange Hölgyeim és uraim, Szim Kalasz úrral fogunk eszmecserét folytatni, aki a magas szintű bizottságot vezeti, az Európai Strukturális Befektetési Alap kedvezményezetjei szempontjából az egyszerűsítés témájával foglalkoznak. 12 független szakértőt ből áll ez a magas szintű munkacsoport. Ennek a munkacsoportnak a feladata az, hogy az Európai Bizottságot az egyszerűsítés témájában, illetve az adminisztratív csökkentés a témájában tanácsal ellássa. május 16-án volt a találkozók legutóbb, és július 11-én lesz a következő ülés. Keddig üléseiken az egyszerűsítést alaposan körbejárták elektronikus kormányzás egyszerűsítés költségei, a KKV-k hozzáférése, és így tovább, és így tovább. A gold plating, audit, megosztott igazgatás, illetve egységes szabályrendszer a 2020 utáni politikára vonatkozó állásait utolsó ülésén teszik meg. Az Európai Bizottság volt alelnöke, Sim Kalas elnökli ezt a munkacsoportot, aki már járt nálunk 2016. februárjában, amikor a munkas szintű munkacsoport felállt. Örülök, hogy újra itt van közöttünk, és és beszámol remélhetőleg a magas szintű munkacsoport munkájáról, illetve arról, hogy milyen következtetéseket, ajánlásokat várhatunk tőlük. Rövid bevezetőre megadom a szót Kalasz úrnak, aztán pedig a kollégák kapják meg természetesen a szót, kérdések, eh, kommentárok ügyében. Remélem, hogy nagyon érdekes lesz ez a vita. Parancsoljon Kalasz úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy erről a érdekes témáról beszéltünk. Két évvel ezelőtt elfogadtam a felkérést, hogy az egyszerűsítéssel foglalkozó szintű munkacsoport elnökségét betöltsem. Tudják önök is nyilván, hogy milyen bonyolult kérdés. Miért fogadtam el? Kettő okom volt. Először is meggyőződésem, hogy a megosztott igazgatás nagyon sokat segíthet a kohéziós politika javításában, amely az emberek életminőségét javítja. Az elmúlt évtizedekben imponáló eredményeket hozott, illetve enyhítette a gazdasági válság borzasztó következményeit. De meggyőződésem, hogy a bürokratikus teher, amely eh, az eh, kedvezményezettekre vár, ez nem elkerülhetetlen. 12 független szakértőből áll a munkacsoportunk, akik jelentős tapasztalata rendelkeznek ilyen projektek végrehajtásában, önkormányzatokat, KKV-kat képviselik, illetve első kézből ismerik ezeknek az alapoknak a működését, illetve voltak, vannak olyanok is, mint én például, illetve egy volt képviselő Szentpéri aki a Költségvetési Ellenőrzés Bizottság e, tagja volt akkor, amikor én a mentesítésért, az árszámadásért voltam felelős valaha az Európai Bizottság tagjaként. Tehát nagyon színes a csoport összetétele, amely lehetővé tette számunkra, hogy olyan ajánlatosokat tegyünk, amelyek konkrétak, reálisak, a eddig bevált és be nem vált módszerekre építve. Szeretnénk, hogyha a politika narratíva változna, és valóban újra bizalomépítés kezdődhetne, hiszen enélkül ez nem járhat sikerrel. Minél többen beszél, többet beszéltünk a részletekről, annál inkább meggyőződésem vált, hogy a legnagyobb problémát a bizalom hiány okozza. Ahelyett, hogy a bonyolultságot okozó ö, alapkérdésekkel foglalkoztunk van, volna, megpróbáltunk valahogy egy rövidebb utat találni. Először is minden esetlegességre irányítatást próbáltunk kiadni. Minden esetleg előforduló helyzetre. Több mint 600 oldalnyi jogszabály található a hivatalos labban, több mint 5000 oldal iránymutatással kiegészítve nyilván önök is egyetértenek velem, hogy felfoghatatlan mennyiségű információ, ez egy átlagos kedvezményezet, de még egy igazgatóhatóság számára is. Ráadásul az élet jóval bonyolultabb, mint ahogy azt az iránymutatás e, megírói, e, kiadói elképzelhették volna. Így tehát gyakran az iránymutatásokat úgy kezelik, mintha ezek jogszabályok lennének. Ez egy nagyon veszélyes tendencia. A másik hasonlóan veszélyes lehetőség, amelyről egyre többet beszélnek sajnos, az az, hogy a problémát úgy oldjuk meg, hogy a közös igazgatás modelljét eltöröljük vagy gyengítsük. Sokan úgy, érik, úgy gondolják, hogy a tagállamoktól, a régióktól elveszük a, a, az együtt döntés jogát, és mindent centralizálunk, akkor megoldódik a probléma. Ezekből a megbeszélésekből én azt szűrtem le, hogy a mikromanagement és a centralizáció helyett valódi szubszidiaritásra van szükség. Olyan típusúra, amely bizalomra, épülés, amely lehetővé teszi a bizottság számára, hogy a tagállamok és a régiók hajtsák végre ezeket a problémákat, hiszen mégiscsak ők látják, ők értik, hogy mik a problémák és milyen eredmények szükségesek. Egyszerűbb szabályokra, kevesebb szabályra van szükség, amelyeket aztán teljes valójukban alkalmazni tudnak a kedvezményzettek. A magas szintű szakértői csoport pedig megpróbálta megmutatni azt, hogy egy ilyen egyszerű modell hogyan nézne ki és működne. Röviden áttekinteném azt, hogy miről állapodtunk meg, és hogy az Európai Bizottság a 2014 és 20 közötti időszakra eh, mire jutott. A végrehajtás már elkezdődött ebben az időszakban, ezért óvatosan kellett bennünk ezzel, hiszen bármiféle változás a szabályok stabilitását gyengíthetné. De bizonyos változások már most eredménye jártak. Aztán majd arra koncentrálok, hogy 2020 után szerintünk mit kellene tenni, illetve ha az elkövetkező hetekben véglegesítjük az ajánlásainkat, akkor majd minden eldől, de hát egy-két konkrét példát azért már most fel tudok villantani. 2000 14 és 20 közötti időszak kapcsán nyilván önök is tudják, hogy 6 darab jelentést adtunk ki. Eh, az egyszerűsített költségelszámolás, a pénzügyi eszközök, a KKV-k hozzáférése a finanszírozáshoz, gold plating, audit eh, témájában. Most nem fogok mindegyikről részletesen beszélni, csak egy pár dolgot hadd ragadjak ki. Az elektronikus kormányzás, illetve a szabályok stabilitása időbe telik ilyen szabályokat és működő rendszert felállítani. Az elektronikus kormányzás eredményei nem sikerül egyből kihasználni, ezért óriási lehetőségeket szereztünk el. A gold plating pedig a bizalom hiányból következik. Nagyon nehéz ezt vissza csinálni, ha nem állítjuk helyre a bizalmat, ha nem bízunk a tagállamokban, hogy végre tudják hajtani ezeket a programokat. A, a szabályok nagyon gyakran nem jogszabály természetűek. A végrehajtás során, hogyha változtatunk a szabályokon, akkor teljes zavarat okozhatunk, és ezzel késedelmet. Vannak ugyan olyan jogszabályi változtatások, amelyek működőképesek lehetnek. Az omnibus, az gyűjtőrendelet sok olyan javaslatot is tartalmaz, amelyek tőlünk származnak, főként az egyszerűsített költségelszámolás tekintetében úgy érezzük, hogy a bizottság javaslata nagyon jó. Köszönöm a Reggi bizottságnak is, hogy támogatták ezeket a fontos javaslatainkat, és remélem, hogy a gyűjtő rendeletről a vita, a tárgyalások lezárulhatnak, és ezeket a szabályokat végre a gyakorlatban is átültethetik a kedvezményezettek. A közel múltban fogadta az önök szakbizottsága a kohézió, az politika alapépítő köveivel kapcsolatos jelentését. Itt is felismertünk olyan, felismerni véltünk olyan gondolatokat, amelyek tőlünk származnak. Az audittal kapcsolatos ajánlásaink nem jogalkotási típusú ajánlások, amelyeket végre lehet hajtani. Nagyon kevesen rendelkeznek a 2014-20 közötti időszakban audit tapasztalattal. A legtöbb panasz az előző szakaszból származik. Köszönöm az, a bizottság auditoraiknak, hogy reagáltak a felkérésünkre, preventíven részt vettek a végrehajtási rendszer kialakításában. Egyes auditorok úgy, vélik, úgy vélték, hogy ez esetleg alááshatná a függetlenségünket. A mi meggyőződésünk ugyanakkor az, hogy a korrekciók, a viták megelőzése a fontos, hiszen így tudjuk a, a bizalom gyengülését megelőzni. A gold plating ügyében az auditorok más programok bevált gyakorlatait figyelembe véve a redundáns eljárások törlését javasolják. A 2020 utáni időszakra vonatkozóan úgy érezzük, hogy még van bőven tennivaló. Az elmúlt évtizedekben ezek az alapok óriási pozitív eredményeket hoztak a régiók fejlődésében. Ezt úgy sikerült elérni, hogy részben összekapcsoltuk az uniós költségvetést a jobb közbeszerzési szabályokra, szerkezetváltással, környezetvédelmi joggal és nagyobb átláthatósággal. Egyre hatékonyabb és profibb ellenőrzés járult ezekhez. De gyakran az a helyzet, hogy a pozitív hatást beárnyékolja és a túlzott kritikát kapnak az alapok a kiadások terén elkövetett hibák, illetve az egyes elszigetelt visszaélések miatt. Tehát az ördögi körből ki kell lépni, és e, sajátos módon egyre több szabályjal próbáltuk ja, e, körbe biztosítani, eh, körbeírni a mozgásteret, ezzel megkötve a tagállamok, illetve a regionális és helyi szereplők eh, lehetőségeit. Ezzel próbáltuk őket arra eh, kényszeríteni, hogy megfelelően hajtsák ezeket végre. Így tehát radikálisan kevesebb, egyszerűbb szabályokra van szükség 2020 követően. Ez nem azt jelenti, hogy mindent újra kell írnunk nulláról. Sok rendelkezés esetében fontos az, hogy a jelenlegi megfogalmazást megtartsuk, hiszen az évek alatt kialakult végrehajtási szabályok terén kialakult tapasztalat nem szabad alásni. Úgy érezzük, hogy nem kell a rendszert teljesen újra gondolni minden hét évben, mint hogy azt most tesszük. Az intézményi létfe szerkezet tekintetében egy olyan állandó szerkezetre, struktúrára van szükség, amely nem a programozási időszakhoz kötődik. Először is radikálisan egyszerűsíteni kell a szabályrendszert. Például a bevételt generáló projektek, a földrajzi e, támogathatóság, ezek e, ide tartoznak, amelyeket nem szabad iránymutatásként visszacsempészni a hátsó ajtón. Ezért azt javasoljuk, hogy csak a jogszabályban konkrétan említés, megemlített ajánlásokat lehessen kiadni. A második nagy kérdés, amelyet nem győzök elére hang, eléggé hangsúlyozni, ez a horizontális szabályok igazítása, például az állami támogatások terén, hiszen olyan szabályok okozzák a bonyolultságot, amelyek nem is a kohéziós rendeletben szerepelnek. Más eszközök, például a Horizon 2020 vagy az FC is megoldásokat hozhattak volna a kedvezményezettek számára. A 2014 és 20 közötti kontextusban is már ezt kértük, és a jövőre vonatkozóan is ezt újra hangsúlyozzuk, hasonló projekteket hasonlóan kell kezelni, függetlenül attól, hogy milyen igazgatási modell alá esnek. Harmadik, az ellenőrzés és audit Hát az egységes audit nagyon jól hangzik, de amikor a statisztikákra tekintünk, akkor azt láthatjuk a legtöbb projektet, semmiféle auditnak nem tesznek ki, amely ez alá, az elv alá esik. A, a műveletek kevesebb, mint egy ezrelékét tudják az auditorok ellenőrizni közvetlenül. Az világos ezen számok alapján, hogy amikor amiatt panaszkodnak az emberek, hogy az E audit miatt reklamálnak, akkor a management verification, tehát az igazgatási ellenőrzéssel keverik ezt össze, ami pedig hát minden projektre vonatkozik. Tehát olyan megoldásra van szükség, amely az ellenőrzéseket jóval kevésbé megterhelővé teszi. Kevesebb szabályjal, illetve kevesebb olyan irányítatással, amely de facto szabályként működik, már óriási lépést tehetünk előre. De egész addig, amíg az igazgató hatóságoktól azt követeljük, hogy más nemzeti te, szervek által már végrehajtott ellenőrzéseket hajtsák újra végre, addig maradnak majd átfedések. És ezzel elérkeztem a legfontosabb, talán legfontosabb javaslatomhoz a differenciált megközelítéshez. Nem attól függ ez, hogy egy adott program mennyi pénzt kap, hanem valóban attól, hogy a szubszidiaritást komolyan veszük-e mindenki számára nyitottnak kellnek lennie, még akkor is, hogyha a legelején a megfelelő feltételeket nem teljesítették. Ez nem jelenti azt, hogy megpróbáljuk definiálni a rendeletben uniós szinten minden egyes lehetőséget, az operatív döntéseket a megfelelő szinten kell hagyni, kormányzási szinten, főként akkor, hogyha a közpénzek hatékony ellenőrzése már működik az uniós költségvetés kontextusán kívül is. Azt javasoljuk, hogy az alapokat nemzeti szabályok és a nemzeti audit ügynökségek alá soroljuk be, persze nemzetközi auditálási normáknak megfelelően. Egy ilyen rendszerben valóban a konkrét eredményekre koncentrálhatnak olyan szakpolitikai területen, ahol a kifizetések megtörténnek. Ilyen szubszidiaritási alapú egyszerűsítés nem csökkenti majd a hatékonyságot vagy a közpénzekkel kapcsolatos elszámoltathatóságot, hanem éppen ellenkezőleg a hatékony ellenőrzés teszi lehetővé még több tagállamon és régióban, és ezzel bizalmat építhetne, és lehetővé tenné, hogy a tagállamok és a bizottság a legfontosabb területekre koncentráljanak, a felesleges ellenőrzéstől és a felesleges feladatoktól óriási energiákat felszabadítva. Persze megbízható költekezésre van szükség, még a 2020 előtti időszakban már most óriási eredményeket hozhat az ez. Ugyanakkor a jelenlegi jogszabályokat át kell fésülni, annak érdekében, hogy egyszerűsítsük, a felesleges szabályokat visszavonjuk, ez lehetővé tenni sokak számára, hogy a lemaradók is felzárkózzanak. A következtetéseinket 2020 utáni eh, időszakra vonatkozóan az elkövetkező hetekben fogjuk eh, végleges formába önteni. Úgy érezzük, hogy az ISI alapok eh, végrehajtása már sokkal egyszerűbb lehet, és remélem elnök asszony, Mihajlova asszony, remélem, hogy önök is részt vesznek majd a július 11-i magas szintű munkacsoportülésen, ahol beszélünk majd ezekről az ajánlásokról. A 2020 utáni eh, időszakra vonatkozóan a jogszabály alkotók mindkettő számára fontos, hogy a, ezeket az egyszerűsítési szabályokat beemeljék mindenképpen a folyamatba. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Kállász úr. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy július 11-én eljöhetek Önökhöz, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a kezdetek kezdetén a magas szintű munkacsoportjukban eljött a képviselőnk, és minden jót, és sok sikert kívánt önöknek a munkájukhoz, úgyhogy én is nagy örömmel fogok eljönni, és köszönöm a meghívást, kedves kollégák. Most a kérdések idője. Ide érkezett el, Krell asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Kállász úrnak és ezt a jelentést. Én jó magam előadóként az omnibus eljárás kapcsán állítottam össze egy állásfoglást, és azt hiszem, és ezt már ön is említette, hogy a jelenlegi 2014-2020-as finanszírozási ciklusban nagyon fontos, hogy jó javaslatokat tegyünk a kohéziós politika kapcsán, és erről egyeztessünk, és ezt már a múltban is megtettük, azonban a jelentésemben természetesen a kohéziós politika változásaira koncentráltam, és a költségvetési szabályzatban is csak az ehhez kapcsolódó témákkal foglalkoztam. Strasbourgban volt egy ülésünk Gresser, Gresser asszony javaslatára, aki ön is tudja a főelőadója ennek a témának, és nagyon meg voltam lepődve azon, hogy Gressler asszony ezen az ülésen világossá tette, hogy nem igazán tudja felbecsülni azt, hogy a költségvetési szabályzat módosítása pozitívum vagy sem. Azt mondta Gressler asszony, hogy szerinte egyébként ez inkább csak zavarossá tette az egész helyzetet. A bizottság munkatársait ugyanis ö, ö, tájékoztatják a részletekről is, azonban másokat nem feltétlenül, és a tagállamokról nem is szólva, hogy ott mennyire zűrzavaros lesz a helyzet, hiszen számos hatóság nem lesz tisztában a módosításokkal és nagyon meg voltam lepődve, mivel azt gondoltam, hogy legalábbis a kohéziós politika területén ez az egyszerűsítés elég logikus volt, és értelmes, és érthető. Ez volt nekem, nekem a benyomásom, de az önvéleményét kérdezem, önnek mi a véleménye a költségvetés módosításáról, hiszen itt a jogszabályokat végső soron alapvetően mélységeiben változtatták meg. Önnek van valamilyen elképzelése, ez ön szerint pozitív fejlemény, vagy pedig nagyobb a káosz ön szerint is, az, még a jelenlegi káosznál is nagyobb, hiszen már most is elég zavaros a helyzet, ez a kérdésem. Köszönöm szépen, Malágyis asszony. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes prezentációt az a kapcsolatban, hogy eddig mi történt. És a jövő kapcsán mik az elképzelései. A bizalom szót gyakran említette, és ennek nagyon örültem, mivel itt valóban egy bizalmi kérdésről van szó, a, bi, a bizalomról a, a bizottság és a tagállamok között, illetve a tagállamokban a különböző szintek közötti bizalomról is, hiszen nem igazán gondolja senki, hogy a másik fél jól dolgozik, nem bízik senki senkiben, és ezt meg kell oldanunk, és ön, ön egy 5000 oldalas iránymutatási anyagot említett, hát nem hiszem, hogy egy ilyen, hogy egy eljáró hatóság kívülről meg fogja ezt tanulni ezt az anyagot, és a gyakorlatban betű szerint ezt alkalmazni is fogja az Európai Uniós források végrehajtásánál, felhasználásánál. Nagyon fontos az elektronikus irányítás, az e-governance kérdése is, ezt ön is említette, meg kell vizsgálnunk azt, hogy az e-cohesion, az elektronikus kohéziót hogyan lehet továbbfejleszteni nem csak a tagállamok és az Európai Bizottság között, hanem az egyes tagállamokon belül is, hiszen a végső kedvezményezett nagyon fontos, hogy ne kelljen, hogy beküldjön minden egyes papírt, ne kelljen lefénymásolni mindent 500 példányban és beküldeni a hatóságokhoz, hanem valahogy lehetővé váljon az, hogy a projekteket lekövessük a rendszeren belül, elektronikus úton, és az egyszerűsített opciókról is beszélt. Nos, most már látjuk, hogy itt van előrelépés az Omnibusban, hiszen a rendeletben vannak módosítás javaslatok, azonban megint csak az auditorok nézik ezt meg, és az auditokon az inputokra, és nem pedig az eredményekre, az outputokra koncentrálnak. Erről van szó. Ön említette, hogy a kézzel fogható eredményekre kell koncentrálni, de az auditok továbbra is az inputra koncentrálnak. És ezért ezt az egyszerűbb opciót nem tudjuk a, a gyakorlatban végrehajtani, és számos tagállam nem is akarja megváltoztatni a hozzáállását. Ez szeretem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, van mint ebbe Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm Kálesz úrnak is ezt a prezentációt. Gratulálok szívből önnek és a többi magaszintű csoporti tagnak, munkatársnak is, hiszen eddig kiváló munkát láttunk önöktől, és néhány kérdésem is lenne, mivel nagyon nagy örömmel hallgattam a, meg azt, hogy a stabilitásra egyre nagyobb szükség van, ezzel egyetértek. Fontos, hogy fontos, hogy előrelátható, stabil legyen valamelyest ez a rendszer, nem lehet minden mandátumot, minden jogszabályt egyszerűen megváltoztatni, és ami az audit és a menedzsment kvalifikációkat illeti, örömmel hallottam öntől erről az egységes audit rendszerről is, de van egy kérdésem. Ugye differenciálni kell, és erről is folynak a tárgyalások a kritériumokról, a hatályról, az egésznek az alkalmazási területéről. Van-e már ezzel kapcsolatban valamilyen információja? Jövőben az auditok a tagállamok szintjén hogyan fognak kinézni? És például a megfelelő finanszírozási források befogadásával kapcsolatos múltbeli lekövetésről, lekövetésre mi a helyzet. A második kérdésem pedig a szinergiákkal kapcsolatos. A végső ajánlások lesznek-e a szinergiák erősítése érdekében az európai strukturális befektetési alapok között egyrészt, másrészt pedig egyéb Európai Uniós programok között, mint például a Horizont 2020, mivel azt hiszem, hogy erre nagy szükség lenne. És az utolsó kérdésem, mi az ön ajánlása tekintetben, hogy a hatékonyabb, megosztott menedzsment alapelvet hogyan lehet a gyakorlatban jobban végrehajtani? Mit gondol erről? Mik az ajánlásai? A végrehajtás a, a partneri együttműködési alapelv végrehajtásában kellene erős, erőteljesebben gondolkodnunk, vagy egy magatartás kódexre lenne szükség? Mi az ön véleménye? Köszönöm szépen, Demet asszony. Köszönöm szépen. És köszönöm Kállász úrnak is ezt a prezentációt. Ez egy nagyon fontos egyszerűsítési téma Tudjuk az, hogy természetesen vannak ajánlások, ezekről kell beszélnünk, és két kérdésem lenne. Mit mutat az ön tapasztalata, mit gondol az ex ante kondicionalitás rendszerének bevezetéséről, a partneri megegyezések kapcsán a műveleti programokban, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés itt, elég nagy az ellenállás, de nagyon fontos, hogy kötelezettségeket rögzítsünk, és egészen világosan beszéljünk. A partnerek, azon, a partnerek bevonása azonban jelen pillanatban inkább papíron létezik, nem igazán kerül erre sor a gyakorlatban. Milyen előzetes kondíciókat rögzíthetünk annak érdekében, hogy ezt megvilágít, megvizsgálhassuk a gyakorlatban, hogy erre valóban sor kerül ezekre a partner együttműködésekre? A civil társadalom valamennyi szereplőit be kell vonni, hiszen nagyon gyakran ez sem történik meg. Illetve tud-e még valamit mondani az európai alapokkal kapcsolatos szabályokról? Ma reggel erről már beszéltünk röviden, de a régiók főigazgatóságban folyamatosan azt hangoztatják, hogy egyszerűsíteni kell a struktúrákat, egyszerűsíteni kell a szabályokat, egyszerűsíteni kell a központosított kezelésről mit tud mondani? Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselőihez fordulok, szeretne hozzászólni ehhez? Köszönöm szépen. Szeretem volna csupán megköszönni önöknek, hogy Kallász urat és minket meghívtak, és köszönöm Kallász úrnak azt, hogy megszervezte tulajdonképpen ezt a nagyon intelligens párbeszédet a jelenleg és a jövőbeli ciklus kapcsán, és Karasz úr is említette már, nagyon sok magas szintű csoportolából származó javaslat már bekerült az Omnibus javaslatba az egyszerűsített rendszer kapcsán, de itt természetesen az elektronikus dokumentumokkal is foglalkozunk az Omnibusban, és erre fogunk építeni a jövő számos témakörében. Az auditokkal kapcsán, az auditok kapcsán a, szintén nagyon sok javaslatot viszont látunk, és a Kalaszú szavai hoz kiegészítőleg még szeretném elmondani, hogy valóban nagyon fontosak az auditok, a projektek validációja, validációja kapcsán, és nem tudom, hogy Kalasz úr mennyire beszélt erről világosan, de tisztázom azt, hogy a felesleges folyamatok beazonosításánál a hatóságoknak az auditok nagyon sok segítséget nyújtanak, illetve ez még egy tanulási folyamat, hiszen ez szokásosan a feladatok körébe nem tartozik, de most már képzésben vesznek részt, hogy beazonosíthassák a hatóságokkal karöltve, hogy mi, mely folyamatokra nincs szükség. Helyi szinten el tudják mondani a hatóságoknak, hogy erre és erre a procedúrára nincs szükség, mert más tagállamokban például ez nincsen, és az nem büntetésnek felfogandó lépés, hanem segítség. És a 2020 magaszintű csoport javaslatait is várjuk, közvetlenül nem fogunk reagálni, de a weboldalunkon közé tesszük a reakcióinkat, de 2020 után biztos vagyok benne, hogy a bizottsági javaslatok megvizsgálásakor viszont látják a magas szintű csoport ajánlásait is. Jelen pillanatban tehát csendesek vagyunk, de kérem ne értelmezzék ezt félre, hiszen most az előkészületek folynak, már részt veszünk a magas szintű csoport munkájában, és időnként meg is kérdőjelezzük, amit javasolnak, vitatkozunk is velük, de egyértelmű, hogy nagyon fontos hozzáadott értekkel bír az ő munkájuk az eszmecserében. With the name, but I'm sorry. But I'm sorry. Elnézést. Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes kérdést hallottunk a jövő kapcsán, 2020-as időszakot követően, de a regi szakbizottságban az Omnibus dossziéval valóban nagyon sokat dolgoztunk, konstruktív állásfoglalást alakítottunk ki, és nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a jövő mit rejt, mi lesz a rendelet sorsa 2011-2020 után. És van nekem is egy kérdésem természetesen, és nem gondolom, hogy a bizottság erre hamaros válaszolni tud, illetve a 2020-as Idősz, 2020 utáni időszaka kapcsolatos javaslatokra reagál a bizottság záros határidőn belül. Úgy tűnik, mintha ez valami fajta tabu téma lenne, de mi itt a regi szakbizottságban igenis beszélünk erről. A kérdésem tehát, hogy mit vár a magas szintű csoport utolsó ülésétől, és milyen fajta ajánlásai vannak, vagy mit vár el a 2020-as utáni ajánlások kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, illetve elnök asszony. Nagyon sok érdekes és érzékeny területre fölhívták a figyelmet a megjegyzéseikkel, és szeretnék mindenkit emlékeztetni, jó magamat is arra, hogy rendkívül fontos figyelemmel követni a szabályok egyszerűsítését a kedvezményezettek érdekében. Meg kell hallgatni a különböző érintett feleket, az alapok vezetőit meghívjuk, illetve a különböző érintett személyeket, rétegeket mind-mind meghallgatjuk, Tehát ez volt az eljárásrend. Most pedig ugye azt kérik, hogy szélesebb körű témákról is beszélgessünk. Nagyon érdekes dolgok merültek föl. Például a pénzügyi rendelet. Greszle asszonyt üdvözlöm, Amikor a költségvetési mentesítés alelnökeként dolgoztam, akkor együttműködtem Greszle asszonynal. Mit is tettünk akkor? Az ellenőrzést erősítettük meg, a kiadások ellenőrzését. És akkor a a hívtuk fel a figyelmet, a számvevőszékkel együtt meghatároztuk az elfogadható hiba százalékot. Folyamatosan erről beszélünk a mai napig, hogy mi az elfogadható hiba százalék, vagy esetleg egyáltalán nem tolerálhatóak a hibák. Természetesen, hogyha pénzügyi rendeletről van szó, akkor itt egy élénk politikai vitára számíthatunk. A strukturális beruházási alap, kohéziós alap, esetében természetesen a pénzügyi rendelet adja a gerincet, Természetesen a képviselőktől, illetve a tagállamoktól függ az, hogy mi lesz ennek az eredménye. Azonban hangsúlyozni kívánom, hogy az egyik oldalon ott vannak az országok, a nettó befizetők, azok, akik finanszírozzák az Európai Uniót, ők azt akarják, hogy a kiadásokat megfelelően kezeljük, tökéletesen. És vannak mások, más országok, akik nem tudják ezt annyira tökéletesen kezelni, és nem annyira örülnek ezeknek a szabályoknak. Aztán ott vannak a tisztviselők az Európai Bizottságban, illetve a, a menedzsment hatóságoknál, a tagállamoknál, mindenütt ott vannak a tisztviselők, és mindenki retteg attól, hogy hibát kövessen el. Ezért is hangsúlyoztam a bizalom kérdését. Hogyan kezeljük a kockázatot? Természetesen nem mondom azt, hogy megtaláltuk a tökéletes számtani választ erre, hiszen ez politikai szempontból érzékeny kérdés. Aztán ott van a közös vezetés, a megosztott vezetés, irányítás. Itt ismét nem csak nem számtarról van szó, nem aritmatikáról, hanem egyensúlyt kell kialakítani a központosított döntéshozatal, illetve a tagállami döntéshozatal között. Aztán ott van a differenciálás. Kászvicsek úr említette, illetve mások is ezt a témát. Nos, a frakcióban is élénk port kavart ez. Azt látjuk, hogy megfelelően kell használni a differenciálás lehetőségeit, aztán vannak olyanok, akik ezt egyáltalán nem teszik meg. Úgy tesznek, mint hogyha nagyobb bizalommal kezelnék a kérdéseket. Természetesen erről is vitáznunk kell, beszélnünk kell. Itt a differenciálás esetében azt mondhatjuk, hogy bizonyos tagállamok, mint például Ausztria, javaslatot tettek arra, hogy ezt hogyan tegyük. That, uh, uh, if this, this, this cannot, cannot turn, uh, that's a difference. De hát természetesen ebben az esetben is iránymutatásra van szükség, szabályokra van szükség, megfelelő rendszerre, Tehát komoly dologról van szó. Aztán, nos nem tudom, hogy mi lesz majd a pénzügyi rendelettel, illetve hogyan sikerül majd az átláthatóságot emelni, hogyan sikerül egyszerűsíteni a szabályokat, ami az e kormányzást illeti, az elektronikus kormányzást, irányítást. Fontosnak tartom a stabilitást. Hogyha létrehozunk egy rendszert, és úgy döntünk, hogy ezeket az elkormányzási rendszereket használjuk, beruházunk az informatikai rendszerbe, ez egy befektetés, egy beruházás. Nem dönthetünk úgy, hogy hirtelen aztán ezt megváltoztatjuk. Tehát a stabilitás nagyon fontos kérdés. Aztán természetesen fontos az, hogy mennyire értik a felhasználók a rendszerben rejlő lehetőségeket. A elektronikus kormányzásban levő potenciál, az egyszerűsítés lehetősége jelentős. Nagyon sok tagállam erre az útra lépett, a saját országom is. és a bizottsági javaslatokat, illetve a jogszabályokat ezen az úton kezeljük. Nagyon sok téma, különösen az elektronikus kormányzás kérdése kapcsán felvetődött ugye az egyszerűsítés. Azt látjuk, hogy mintegy 5000-6000 oldalnyi szabályrendszerrel kell megbírkóznunk, megpróbáljuk a kockázatot ezáltal csökkenteni, illetve orvosolni a bizalom hiányának problémáját. De hogyha egy hatóság nem akar további lépés döntést hozni, akkor, akkor iránymutatást kér, a bizottság ezt az iránymutatást megadja, és aztán természetesen ezzel nem oldjuk meg a problémát, hanem új kérdések merülnek föl, Úgyhogy arra bátorítom önöket, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és esetleg esetleg egy olyan javaslattal is előrukkolhatnak, hogy az összes iránymutatást töröljük. Megvannak a jogszabályok, pont. Aztán majd fölmerül persze a kérdés, hogy az eredményeket hogyan elemezzük, vagy hogyan értékeljük, de szerintem itt radikálisan csökkenteni kellene az iránymutatások számát. Bizonyos konkrét területeken természetesen iránymutatás nélkül nem lehet irányítani, de azt hiszem meg kell vizsgálni, hogy hol van valóban szükség ezekre az iránymutatásokra. Aztán azt hiszem, Miltenberg úr kérdezett rá különböző alapokra. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt. Tehát különböző alapok, különböző szabályok. Ez volt a kérdés lényege. Hogyha kedvezményezett egy KKV, és különböző forrásokhoz fordul, finanszírozásért, például Horizon 2020-hoz, illetve a regionális alaphoz, aztán hirtelen rádöbben arra, hogy itt különbségek vannak azt javasoltuk a szakértői csoport kapcsán, hogy valamilyen szinten harmonizálni kellene itt a szabályokat. Természetesen ezek a források politikai szempontból is eltérőek. El tudom fogadni, hogy különböző politikai prioritás áll a háttérben, de mégis ezeknek valahogy harmonikusan kell működniük egy egységes rendszerben. Aztán a bizottsággal már beszéltünk arról, hogy esetleg csak egy alapot kellene működtetni, egy gigantikus alapot, egy egységes szabályrendszerrel, de szerintem azt még nehezebb lenne irányítani, kezelni. Ami pedig a partnerséget és a civil társadalmat illeti, nos, A bizottság nevében annyit mondhatok, hogy amikor a költségvetési mentesítésért voltam felelős, akkor egyértelműen kimondtuk, hogy a civil társadalmat is be kell vonni a folyamatban. Ez a határozott állásponton volt akkor, tehát a döntéshozatalban, illetve a döntéshozatal átláthatósága miatt nagyon fontos az, hogy a civil társadalom kivegye a részét ebből a folyamatból. Aztán az egyik kollégám, aki a közegészségügyben dolgozik, azt mondta nekem, hogy hát hova vezettetett ez az egész, most mint egy 60 partnerrel kell együttműködnöm. 60 partnerrel. Honnan tudjam, hogy melyik a fontosabb, melyik a kevésbé fontos ezek közül a partnerek közül, és természetesen ők nem mindig értik meg egymást, nem mindig találják meg a közös hangot. Ez tehát a döntéshozók felelőssége. Így egy megfelelő egyensúlyt kialakító megközelítésre van szükség, ez pedig nem egy számtani kérdés. Hogyha egy döntéshozó azzal vádolhatják, hogy a civil társadalmat kihagyta a döntéshozatali folyamatból, az, az elítélendő. Vannak olyan kérdések, vannak olyan területek, ahol kevésbé fontos a szerepük, de nagyon fontos szerepük van más területeken. Fontos tehát itt is az egyensúly. Például a várostervezési politikák esetében fontos a civil társadalom szerepe, illetve a velük történő együttműködés. Aztán volt még egy utolsó kérdés, ez a központosított vezetés, vagy a megosztott vezetés kérdése. Nos, tudom, hogy, hogy ez bizonyos nagy infrastruktúrális projektek esetében kívánatos. Kívánatos az, hogy központosított legyen a rendszer, egy kézben legyen a vezetés. Tehát például, hogyha több tagállam vesz részt egy adott projektben, akkor sokszor egyszerűbb a központosított irányítás. Aztán Fölmerült ugye a szubszidiaritás, a valós szubszidiaritás kérdése, illetve a megosztott vezetés kérdéseit. Itt a szakértői csoport rámutatott arra, hogy ahhoz, hogy a bizalmat kiépítsük, illetve megerősítsük a tagállamok, illetve az Európai Unió között, nagyon fontos, rendkívül fontos a megosztott irányítás, illetve a szubszidiaritás. Nos, ezek mind megállapítások, fontolóra vesszük ezeket a kérdéseket, és látjuk azt is, hogy ez a szakértői csoport nagyon is tartott attól, hogy esetleg nem lesznek jó ötleteik, de aztán összességében azt mondhatom, hogy a szakértői csoport mégiscsak előrukkolt valamivel, amely bizony eredményt produkálhat a bizottság és a parlament számára is. Köszönjük Kalasz úr, a Regi bizottság nevében köszönjük ezt az érdekes, érdekfeszítő prezentációt. További sikeres munkát kívánunk önnek és kollégáinak, és köszönjük az eddig is elvégzett hasznos munkát. Folytathatjuk a munkánkat. Az ülés nyilvános részét ezzel lezárnám, és a koordinátorokat pedig kérem, hogy folytassuk a koordinátori üléssel, eh, hogyha ez mindenki számára.